Kedves kollégák, javasolom, hogy kezdjük el, ha bár meglehetősen ritkásak még a sorok, és ennek gondolom az az oka többek között, hogy sokan Litvánia felé tartanak, ahol is egy atomerőművet fognak, illetve egy erőművet fognak meglátogatni és eh, majd tájékoztanak minket a eh, helyzetről. Eh, Alia Sanders az, hogy még nincs itt, viszont éppen ezért javasolnám, hogy a hetes pontot, a tanácsmentesítést és a 12-es napirendi pontot cseréljük fel, tehát a 12-essel Holmájer asszonyjal kezdjük el, és meg is adom a szót. Tisztelt elnök, elnök úr, itt most, hogy pontosan fogalmazunk, itt a közvetlen kifizetésekről van szó a kokobú kapcsán. Itt a szakbizottságunk számos célkitűzést megfogalmazott. Egyrészt az átláthatóság és a az érthetőség lenne az egyik legfontosabb célkitűzés, másrészt a kedvezményezetek adminisztratív terheinek a csökkentése a tagállamokban. Ezek a legfontosabb célok, a kap reformja kapcsán, tehát a kedvezményezettek és a tagállamok adminisztratív terhének csökkentése, miközben az átláthatósági kritériumokat is tiszteletben tartjuk. Másodszorban ezzel kapcsolatosan az aktív gazdák esetében a szétkapcsolás vonatkozóan egy sor olyan szabály van, és a delegált jogszabályok alkotás kapcsán, vagy jogi aktusok kapcsán pontosan meg kell fogalmazni ezeket a szabályokat. Ezzel kapcsolatosan én azt javasolnám, hogy a kont keretén belül a módosítókat ne fogadjuk el, hiszen a bizottság számos módosítót javasol. A delegált jogi aktusok kapcsán nem beszélhetünk politikai tartalomról, csak arról, ami már egyébként politikailag tisztázott vagy pontosított. Tehát itt a jogi, delegált jogi aktusok törlésére teszek javaslatot, az illetékes szakbizottságot arra kérjük, hogy a szükséges politikai tartalmat az alapjogban kell megfogalmazni. Tehát az átláthatóság, a bürokrácia leépítése, az egyszerűsítés kapcsán azt javasoltam, hogy az aktív gazdaság gazdák definícióját negatív módon közelítjük, közelítsük meg, tehát hogy ki nem minősül aktív termelőnek. Ugyanis ha ezt pontosan definiáljuk, abból nagyon sok többletérték nem vál, várható. Az úgynevezett greening vagy zöldesítési elem és a szakciók kapcsán számos fontos rendelkezés politikai tartalmú, és ez a telet alapú támogatás kapcsán már számos problémát vetett fel, nem csak az elszámolás kapcsán, vagy amiatt, hogy a bürokrácia meglehetősen bonyolult, hanem környezeti hatásai sem voltak teljesen egyértelműek az úgynevezett önkéntes fiatal mezgazdasági termelőkre vonatkozó szabályok kapcsán az szükségtől függően, az igényektől függően közelítsük meg az önkéntességet, és hogyha valaki kérelmet intéz, és azt kérem, hogy hát, még egyszer ne kelljen benyújtania. Tehát összefoglalásképpen nagyon örülök, várom kíváncsian a vitát, a felvetéseket, és a határideje, a határidőnk július 12-e volt 12 óra. Én köszönöm minden kollégának a vitában való részvételt, a segítséget és visszaadom a szót az elnöknek. Köszönöm szépen. Elnézést kell kérnem a bizottságtól. Nem vettem észre, hogy a bizottság képviselője, aki ezzel az anyaggal foglalkozik, még nincs jelen. És akkor most megadnám a szót. Kíván-e valaki szólni? Senki? Rendben, akkor ezt a pontot lezárjuk, és hogyha a bizottság képviselője megérkezik, akkor majd megadom a szót, hogy reagáljon Holmeyer asszony által elmondottakra. Elnézést még egyszer. Nos, akkor zárjuk le egyelőre ezt a napirendi pontot, ha csak nincsenek majd a későbbiekben a bizottság részéről hozzáfűzni valók. És akkor a tegnapról elmaradt napirendi pont, a hetes, a tanács mentesítése. Ez egy eléggé hosszadalmas történet. Alexandra, talán elmondhatnád, hogy hol állunk, illetve mire számíthatunk. Köszönöm elnézést, elnök úr, hogy késtem, de rendkívül szörnyű volt a forgalom ma reggel. És mint ahogy igen helyesen mondta, ez valóban egy hosszadalmas történet. Mindenek ellenére a parlament változatlanul szeretné, ha a normalitás helyre állna, és megfelelően megkapná a tanács a mentesítést. Minden egyes intézmény alávetette magát a demokratikus vizsgálatnak, a tanács kivételével. Számos elnök megemlítette már, hogy igyekszik jó hiszeműen eljárni ebben az ügyben. A valóság azonban az, hogy amikor arról van szó, hogy párbeszédet folytassunk, vagy biztosítsuk a tanács jogait, gyakorlatilag nem sok minden történt. Májusban úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a mentesítést. Arra gondoltunk, hogy a Dán elnökség majd pozitív hozzáállást mutat a probléma megoldása kapcsán, az elnökség vége felé már javult a hozzáállásuk, és készek voltak válaszolni a kérdéseinkre. Most már új elnökség van, tehát új javaslatot készítettem. és a mentesítés második határideje előtt, illetve második időszakában én igyekszem majd meghatározni, vitani, hogy milyen új eseményekre került sor. A jelentés második és harmadik része részében az összes fontos elemet igyekeztünk megvilágítani, a számvevőszék határozatára is utalok, habár ezt nem vettem be az anyagba, hiszen itt számos agályos pont van még. A tanács ismét azt mondja, hogy először a számvevőszéket hallgatják meg, a számvevőszékre hallgatnak. Úgyhogy itt vannak bizonyos dolgok, amire szerintem a tanács még nem adott kimerítő választ, és még sok pontosításra, javításra szorul a szöveg. Vannak még függő kérdések, 26 kérdés, amit a tanácstól májusban kérdeztünk, ezeket még nem válaszolták meg. És egy kis gesztusként rövid szövegeket küldtek, de a parlament összes kérdését nem válaszolták meg teljes körűen, és nem volt megfelelően dokumentálva sem mindaz, amit a parlament kért. Ezen kívül meg kell mondanom, hogy én visszaidézem azokat a feltételeket, azokat a kifejezéseket, amelyeket alkalmaztunk már korábban is. A parlament és a tanács között tartott találkozók során ezek olyan szempontokra vonatkoztak, amelyeket a parlament és a tanács funkcióinak témájában folytatandó eszmecsere kapcsán érinthetünk. Ez tehát a ciprusi elnökségre maradt, és ez idáig tehát semmiféle jelét nem tapasztaltam a probléma megoldásának. De Trattal úrral majd felveszem a kapcsolatot, és megnézem, hogy milyen megoldások várhatók. Én természetesen várom mindenki véleményét, módosító indítványát, és Pestalines úrnak a titkárság részéről szeretnék köszönetet mondani, aki óriási segítségemre volt. Köszönöm szépen. Van-e esetleg hozzászólás? Szentagát, Kalakáki szó szerepel a listámon. Tessék! Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni kollégánknak, jelentéstevőnknek kiváló munkáját. Ez egy eléggé kényes kérdés, kényes téma, és szerintem továbbra is ragaszkodnunk kell a parlament álláspontjához, és hogyha van valami elmozdulás a tanács részéről, a meghallgatás szerintem nagyon jó ötlet. A ciprusi elnökséget is mobilizálhatnánk. A ciprusi elnökség talán rugalmasabb lehet, mint az előző elnökségek. A ciprusiak valóban el akarnak érni valamit. Azt hiszem, egyetértek azzal, átláthatónak kell lennünk a saját számainkat is könyvelésünket illetően. Hogy mit akar a tanács, mit nem, az egy dolog, ahogy mi betesszük a jelentésbe, én azt szeretném, ha azt szerepelne, hogy mi átláthatóak vagyunk. Minket bárki átláthat, mint ez így kell legyen minden intézmény esetében. Minden európai intézménynek átláthatónak kell lennie. Természetesen el kell napolnunk a mentesítést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szondegád úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a jelentéstevő asszonynak is a javaslatait. Három témát szeretnék említeni. Az első téma az, hogy mit várunk, mit várhatunk a ciprusi elnökségtől. Azt hiszem, hogy nehezen lehet elképzelni azt, hogy a ciprusi elnökség ilyen kevés idővel, alig van már ideje vissza, gyakorlatilag, nem tudom, hogy meg tudja változtatni a ciprusi elnökség a tanács álláspontját, azért ne ringassuk magunkat illúziókban. Én gondolom, hogy ez egy hosszú távú folyamat, ilyennek kell tekintenünk. Nagyon jó persze egy ilyen meghallgatást megszervezni, bevonni a ciprusi elnökséget, de ne várjunk ám túl sokat ettől. A ciprusi elnökségnek amúgy is van elég gondja, baja, nem tudom elképzelni, hogy ezt a problémát meg tudná oldani az elnöksége idején. Hát hiszen a tanácsi többséget kellene meggyőznie. Szerintem a ciprusi elnökségnek mondhatunk valamit, de azt szeretném elmondani, hogy remélem, hogy a ciprusi elnökség valóban konkrét meghívást kap, amikor itt a szakbizottságban foglalkozunk a jelentéssel, hogy részt tudjon venni a vitán. Konkrét meghívást kapjon a ciprusi elnökség. Így tudjuk biztosítani azt, hogy nem fér kétség ahhoz, hogy be meghívták-e őket, vagy nem. Kérem, időben hívjuk meg őket, mindenképpen itt kell legyenek. A második dolog, a Dán változatban van néhány fordítási hiba szeretném kérni, hogy a Dán változatot még egyszer nézzék át, annak érdekében, hogy ezeket a hibákat korrigálni lehessen. Vannak súlyos fordítási hibák is a Dán szövegben, ezek megváltoztatják a tartalmát és a szövegnek. Most, ami a jelentés tartalmát illeti, szerintem nagyon jó gondolat, mint említettem, hogy ezt a vitát folytassuk a tanácsal, de vannak azért megfogalmazások, a szövegben, amelyeket nem tudok elfogadni. Vagy nehezen. Talán ez arra is visszavezethető, hogy nyelvenként eltérően fejezzük ki magunkat. Tehát én azt gondolom, hogy sajnáljuk azokat a nehézségeket, amelyek felléptek a tanácsal folytatott tárgyalások során a 2007 89 es mentesítésnél. Ez nem egy pontos megfogalmazás nem nehézségek voltak, amelyek felléptek, hanem az a helyzet, hogy a tanács soha nem volt hajlandó a parlament kérdésére válaszolni. Ezek nem semleges nehézségek, ez szerepel a szövegben. Ezek a nehézségek azért léptek fel, mert a parlament nem tudta elképzelni, elfogadni azt, hogy a parlament kérdésére nem válaszol a tanács. Ez nem semleges nehézség, annál több. 16-os pont. Az előző a 9-es pont volt. 16-os pont. Az szerepel, hogy köszönjük a Dán elnökségnek a konstruktív hozzájárulást a 2010-es mentesítési tárgyalások során. Utána az szerepel, sajnáljuk, hogy a Dán elnökség nem tudta átvenni azt, amit a spanyol elnökség elért. Én Dán vagyok. Nincsen semmi kifogásom Dánia ellen, de nem értem, hogy mi miért mondunk köszönetet a Dán elnökségnek. A Dán elnökség barátságosan viseltetett irántunk, de el kell mondanunk azt is, hogyha arról van szó, hogy valamit elérjen, a Dán elnökség kevesebbet ért el, mint a spanyol és a svéd elnökség. Ez itt persze szerepel. Ami a svéd elnökséget illeti, amit a svéd elnökség elért, nem hivatalos válaszokat kaptunk. A Dán elnökség is adhatott volna nem hivatalos válaszokat. Ezt kérték tőlük, de a Dán elnökség úgy döntött, hogy nem válaszol. Szerintem ezért nem mondjuk köszönetet a Dán elnökségnek, tudomásul kell venni az, hogy a Dán elnökség teljes mértékben azt az irányt követte, amely uralkodott a tanácsban. Kevesebbet tett, mint a svéd elnökség. Ez sajnálatos. És én jó magam sajnálom ezt, de hát a tényekkel szembe kell néznünk, és ezeket fel is kell tárnunk. Különben egy olyan modellt alakítunk ki, hogy az elnökség szépen beszél, barátságos, aztán a végén nem ér semmit. Az utolsó, amit a tartalommal kapcsolatban említenék, a 24-es pont. A 24-es pontban az a felhívás szerepel, hogy folytassunk párbeszédet a tanácsal. <clears throat> Szerintem ez nem egy helyes megközelítés. Mindig kívántunk párbeszédet folytatni a tanácsal. Minden üléshez meghívtuk a tanácsot. A gond az, hogy a Dán elnökség idején is a tanács többször úgy döntött, hogy nem jön el az üléseinkre. Nem mi nem akartunk párbeszédet folytatni, hanem ők. Éppen ezért szerintem nem helyes azt mondani, hát magunknak nem mondjuk azt, hogy támogassuk a párbeszédet a tanácsa. Nem. A parlamentnek fel kell hívni a tanács figyelmét arra, hogy vegye figyelembe a parlament és a költségvetés ellenőrzési bizottság javaslatait. Például mondjuk eljön a tanács az üléseinkre, azokra, amikre meghívjuk őket ide hozzánk a szabizottságba is, és hogy válaszol a feltett kérdésekre. Szerintem fontos, hogy ezt világosan fogalmazzuk meg. Így kellene lefolytatni az eljárást ha ebben meg tudunk állapodni, ha néhány módosításban meg tudunk állapodni, akkor szerintem egy jó jelentést tudunk készíteni, amelynek alapján a ciprusi elnökséggel folytathatjuk a tárgyalást. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kritikus megjegyzésort. Odi úr. Elnök úr, én gratulálni szeretnék Ines Ayala Sandernek, mert folytatta ezt a nehéz munkát. Nagyon érdekes, hogy itt vannak azok az elemek, amelyeket beépített a jelentésébe. Én személyesen megismételném azt a kérdést, amit már feltettem. Tehát ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a mentesítési véleményünket eh, több részben fogalmazzuk meg. Elnök úr, nem tudom, hogy megadja a szót a tanácsnak. Szerintem ez a jelentés, ez alkalmat ad arra, hogy minden intézmény szót kaphat, a bizottság, a tanács, hiszen a, tanács kérde, a tanácsot kérdőjeleztük meg. Nos, hát ez már elhangzott az elején, már 2007-2008-ban is, láttam azt a csatát, amelyet a mi szabizottságunk és a parlament folytatott azért, hogy befolyásolja a folyamatokat, hogy elérjük ezt a mentesítést, ami a jogi kérdést illeti. Azt szeretném tudni, hogy van-e ilyen mentesítési mandátumunk, hatáskörünk. Nem tudom elképzelni azt, hogy mi jogalkotók vagyunk, és nem vagyunk képesek azt megtudni, hogy milyen jogot kell itt alkalmazni. Szerintem itt azért van veszély ezzel a szegmentálással. A demokráciában a parlament szerepe az ellenőrzés. Ez a fő szerepe. A végrehajtó hatalom ellenőrzés a parlament fő szerepe. Ebben az ellenőrzésben jóvá hagyjuk vagy nem a számlákat, a, amelyek az adott költségvetési évben megvalósulásra kerültek. Nos, hát a Lisszaboni szerződést vettük most figyelembe. Idén először. Az Európai Unió jogi személy a Lisszaboni szerződés óta, tehát a régi bizottsága, ugye az egy szervezet, egy egyesület, az Európai Parlament egy klub, nem, most egy Európai Unióról van szó, jogi személyiség, egységes jogi személyiség az Európai Unió Lisszaboni szerződés óta. Ez a jogi személyiség az, amelynek megadjuk vagy nem a mentesítést. Én sajnálom, ugye pár éve én voltam a mentesítési jelentéstevő, azt sajnálom, hogy nincs olyan politikai bátorságunk, hogy az Európai Uniótól tagadjuk meg a mentesítést. Mert ugye az Európai Uniót képviseli a tanács, illetve az Európai Bizottság. Ha megnézzük az Európai Szemvevőszék jelentését, látjuk, hogy miről van szó. Ami elgondolkoztat, én megszavaztam a tanács mentesítését, mert azt gondolom, hogy a mi költségvetésenőzési bizottságunk úgy gondolja, hogy a szembevőszék jelentése nem érdemli meg, hogy elutasítsuk a mentesítést. Én ismerem a tanács néhány tisztviselőinek viselkedését. Hát nem gondolom, azt őszintén nem mondom, hogy általában nem mondható, hogy a parlament és a tanács munkatársai vagy tisztviselői mindig nagyon pozitívan viseltetnek egymás iránt. Most igazából azt gondolom, hogy ebben a kérdésben megismétlem, tehát megadom az alkalmat arra, én megkérdőjelezném a parlament eljárását. Kicsit kételkedem, mert ha egyszer sikerül a mentesítést így felosztani részekre, hát én azt sajnálnám, hogyha így szétforgácsolnánk. Egy parlament van, egy mandátumunk, hatáskörünk van, ami a kezünkben van, mi európai parlamenti képviselők, mi megadhatjuk a mentesítést az Európai Uniónak, ha a bizottság nem tetszik nekünk, akkor elkergethetjük bizalmi indítványjal, vagy bizalmatlanság indítványjal. Na most hát a szerződésben ugye ez szerepel, ugye ez egy atombombaként robbanna, persze így járnánk el, de minden vitánk, azt gondolom, nem, nem érzem, hogy a viselkedésünkben tükröződnének a szerződés szavai gondolatai. Meg vagyok lepve, az Európai Bizottság azt mondja egy levélben, hogy a mentesítést fel kell darabolni. Persze ez megfelelne az Európai Bizottságnak, de szerintem a szerződés szavait kellene tiszteletben tartani. Elmondom, én egy jogi tanulmányt, egy független jogú tanulmányt szeretnék kérni, amely megállapítja, hogy van-e jogunk megadni a tanácsnak a mentesítést vagy sem. Én azt szeretném, ha nem lenne egymás között félreértés, én azt szeretném kérni, hogy készüljön el egy ilyen független tanulmány. Nos, ezt még egyszer el akartam ismételni. Köszönöm szépen, Ódi úr. van -e esetleg még valaki, aki szót kér? Andreas asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogatnám az utolsóként hozzászólót, Ódi urat, mert szerintem nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy a mentesítés az Európai Unióra vonatkozik. Világosá szeretném tenni, hogy a jogi személyiség nem egy erkölcsi személyiség, ahogy Ódi úr mondta, hanem jogi személyiség. A Lisszaboni szerződés az Európai Uniót jogi személyiséggel ruházta fel. És ennek az entitásnak kell megadnunk a és ennek az új entitásnak. Én támogatnám azt, amit eh, Stavakakis kollégám említett, amikor azt kéri, hogy legyen átláthatóság a parlament részéről. Ha ezt a lehetőséget nem tudjuk felkínálni, akkor nem játszunk egy átlátható és őszinte játékot. Amit eh, a Dán kollégám említett. Egyetértek azzal, hogy a Dán elnökség nem volt valami becsületes játékos ebben a játékban. Én a Költségvetési Bizottságban is ülök, és ami a költségvetés, az éves költségvetést és a több éves tervet illeti, eléggé homályosak voltak. De legyünk reálisak. Megint a tanácsmentesítéséről beszélünk, de tudjuk, hogy októberben a következő év költségvetését tárgyaljuk meg, és novemberben, vagy legalábbis novemberben tárgyaljuk a hosszú távú, több éves pénzügyi tervet. Ezt figyelembe véve, ennek a bizottságnak, a parlamentnek, ennek a szakbizottságnak még inkább hogy is mondjam, egy kicsit hitelét vesztett, hitelű, hitelünket vesztettük itt a parlamentben és a, a szabadságban, hiszen a tanácsmentesítését elnapoltuk, nem akartuk megadni, aztán az év végén mégis megadjuk a mentesítés, mert gondunk lesz a költségvetése. Szerintem reálisabban kellene az egész kérdést megközelítenünk. Köszönöm szépen, Andrea asszony. Andrea asszony. Azt hiszem, hogy összekeverte a kollégát. Skilakákis úr nem akar frakciót cserélni. Szilakákis úrról volt szó. A bizottság, nem tudom, hogy kére szót, tudom, hogy a tanács képviselteti magát, feljegyzéseket készít, és majd elmondja a tanácsnak, hogy mi hangzott itt. Ha a tanács szót kér, nem kér szót, akkor megadom a szót Ayala Szender asszonynak a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak, akik hozzászóltak, köszönöm a megjegyzéseket. Természetesen igyekszünk ezeket az itt elhangzatokat beépíteni a jelentésünkben. Ha konkrét szöveggel kapcsolatos Szilákákész úr ha megfogalmazása kapcsolatos megjegyzései vannak, ugye ön azt mondta, hogy a ciprusi elnökségnek fontos szerep juthatna, előrébb vihetné a dolgokat, ezt e, is tudomásul veszük. Egy olyan elnökség lesz a ciprusi, amely talán több eredményt tud elérni, mint a többiek, az előtte lévők, mert az előző elnökségeknek meg volt kötve a kezük. Én szívesen haladok ebben az irányban, eredményeket szeretnénk elérni. Természetesen ezek rész eredmények lesznek, szerény eredmények, de hát ezt várhatjuk, mielőtt az utolsó csatát megvívjuk. Nyilván ismerik ezt a témát, önök is voltak jelentéstevők akik erről a témáról írtak jelentést. Csatlakozom ahhoz, ami elhangzott a Dán elnökséggel kapcsolatban. Beszéltek az átláthatóságról, persze előre kell lépnünk ezen a területen, de nehéz a ciprusi elnökségtől azt várni, ha látjuk, hogy hogy kezelték ezt a kérdést az előző elnökségek. De hát az élet tele van meglepetésekkel, a reményt nem kell föladni, ha konkrét javaslataik vannak, hogy elhangzott az, hogy a ciprusi elnökséget fel, meg kell hívni az üléseinkre, hogy velünk együttműködjenek, amikor ezt a dossziét kezeljük. 9-es pont konkrétan említették. Ezt lehet, hogy még lehet javítani, az talán igaz. Jó lenne, ha módosítókat terjesztenek elő, és ezeket közösen dolgoznánk itt 16-os pont, az is igaz, amit igaz az, amit ön ezzel kapcsolatban, amit önök ezzel kapcsolatban mondtak, a Dán elnökség hozzáállása összevetve a spanyol és a svéd elnökséggel, legalább a spanyol és a svéd elnökség megpróbált elérni valamit. És ha azt látjuk, hogy a Dán elnökség a kezdetettől fogva azt mondta, hogy itt nem lehet semmit sem elérni, akkor természetesen ez már önmagáért beszél, ez a kijelentés. Nehézségek vannak, erről akarunk majd szólni. Itt el tudnék fogadni módosítókat, de én kitartok az eredeti álláspontom mellett. Különbséget kell tenni a között, hogy mit értek el az elnökségek. Az utolsó pont, a 24-es pont, itt ugye arról van szó, hogy a parlament a KONT bizottságot arra kéri fel, hogy indítson el egy párbeszédet a tanácsal, de természetesen a párbeszédnél, a tanácsal folytatott párbeszédnél arról van szó, hogy az intézmények kell egymással párbeszédet folytassanak, a tanács és a parlament, mi, mint Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, persze kísérletet tehetünk arra, hogy ezt folytassuk, de különbséget kell tenni. Van, amikor a mi bizottságunk egyik irányba ment, mások másik irányba. Van, aki bírálja a bizottságot, a bizottságot, de ne felejtjük, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság kiemelkedő szerepet játszhat. A parlament persze felkéri a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságot, arra, hogy tartsa fenn a párbeszédet, nem arról van szó, hogy elfeledkezünk a tanácsról, és bízunk abban, hogy valami történik. Itt egy hivatkozás van arra, hogy kapcsolatot kell létesíteni a két intézmény között. Odi úr, amit ön mondott, jogalap. Hát ez egy eléggé homályos megfogalmazás, gyakran szerepel így a szerződésekben. Ezt értelmezni kell. De azt gondoltam, hogy érdekünk fűződik ahhoz, vagy valakiknek érdeke fűződik ahhoz, hogy ne fogalmazzanak világosan. Nem vethetjük össze magunkat a nemzeti szinttel. A tanács nem a második kamara, mint sok tagállamban. A tanács az az intézmény, amely velünk közösen törvényeket alkot. Éppen ezért nagyon bonyolult ez a helyzet. Mint említettem, ez egy nagyon bonyolult jogi kérdés, de a jogi szolgálatok szerintem itt jól dolgoztak, és a megfelelő információkkal elláttak, így e, álláspontunkat meg tudtuk fogalmazni. De persze az is igaz, nem első alkalommal történik ez, nem első alkalommal kerülünk összetűzésbe a tanácsal, voltak problémák, ezeket fel kell vagy meg kell oldani. Persze természetesen mindenki a saját érdekeit akarja megvédeni, ez teljesen legitim dolog. További üléseken beszélhetünk majd a két intézmény szerepéről. Én remélem, hogy a tanács valóban átláthatóbban, pragmatikusabban kíván dolgozni. És hogy valóban megvitathatjuk ezeket a kérdéseket, és hogy valóban konklúzióra juthatunk, végső konklúzióra, azzal kapcsolatban is, hogy mit mondunk el a közüleménynek. Nem első alkalommal e, kerülünk egy ilyen bomba közelébe, a múltban is voltak más problémák. Azt a kérdést teszem fel csupán magamnak, hogy észszerű-e Van-e értelme annak, hogy így fogalmazzunk? Mert hát fel kell tenni a kérdést, hogy nem kellene nyitni inkább. Nem kellene mindezt magunk mögött hagyni. A bizalmatlanságot, az előítéleteket hagyjuk már magunk mögött. Nem szabad úgy tűnik, hogy ilyen paranoia alakul ki. Ami a tanács közigazgatási költségeit illeti, ha a tanács, költségvet, a tanács közigazgatási költségvetése kisebb lenne, akkor nem lenne mivel érvelnünk. De megoldást találni, kiutat találni, két oldalú megoldást találni, a tanács és a parlament közösen próbál megoldást találni. A parlament joga mandátuma a mentesítés megadása, a bizalmatlanságot fel kell oldani, mert különben egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy az unió egész költségvetése veszélybe kerül, emiatt a nagyon alacsony százalék miatt a tanács közigazgatási kiadásai. Az itt nagyon kis százalékát teszik ki a költségvetésnek. A tanács adminisztratív költségvetése igen kicsi a többihez képest, tehát nem olyan lényeges, lényeges elem. Tehát azt gondolom, hogy most nem most kellene az, azt a bizonyos bombát felrobbantani. Azt a kis részt, amely a közigazgatás életi, azt szerintem fel lehet oldani. 2010-ben mindenről beszélgethetünk, amit elhangzott, a ciprusi elnökséggel megpróbálunk majd megoldást találni. Mint említettem, minden módosítóra nyitott vagyok. Eh, Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk. Szeptember 6-a 18 óra a módosítók benyújtásának határideje. Visszatérek arra a pontra, amelyet későbbre tettünk. Elnézést kérek a bizottságtól, Kotóni úr van itt a bizottság képviseletében, ő osztályvezető az Agri főigazgatóságban. Első alkalommal van itt a szakbizottságunkban, elnézést, gyorsabban szerettük volna ezt a pontot taglalni, éppen ezért ez meglephette önt. Parancsoljon, reagáljon, kérjük mindarra, amit a jelentéstevő állásfoglalásában írt. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy rövid véleményt fogalmazhatok meg a jelentéstevő módosítóival, illetve megjegyzésével kapcsolatban. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, illetve hogy hozzájárult a vitához, a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos javaslataihoz. Ez a kapreform egyik legfőbb pontja, el szeretném mondani azt, hogy a jelentéstevő jelentős hangsúlyt fektetett arra, hogy legyenek egyszerűsítések, az átláthatóság is fontos, illetve az administratív terhek csökkentése. Azt gondolom, hogy ezekben a célokban teljes mértékben osztozunk, illetve az aggályokat is osztjuk. A kapreform előkészítésénél vizsgáltuk az egyszerűsítés lehetőségeit a szakértőkkel, megvizsgáltuk a teljes szomagot a közvetlen kifizetéseknél, az egyes alatti kifizetéseknél, illetve a vidékfejlesztéssel kapcsolatban. Folyamatosan aggasztott és foglalkoztatott bennünket ez a téma, és ennek oka a jelenlegi keret, illetve a jövőbeni javaslatok is. Természetesen ezek a, a célok, az átláthatóság növelése, az administratív akadályok csökkentése fontos, hogy kéz a kézben járjon a politikai célok megvalósulásával a kapreform kapcsán. Ezt pedig meg kell vizsgálni egy általánosabb célkitűzés szempontjából is, amit a bizottság el szeretne érni a reform keretében. És van még valami, amiről nem szabad megfeledkezni, amikor megnézzük a megvalósítási oldalát reformnak. Ezzel nem a mostani szakaszban foglalkozunk, hanem majd később a tanácssal folytatott tárgyalásokon is, illetve meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi történik az implementációs, a megvalósítási szakaszban a kapreformnál. Elnök úr, vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban néhány megjegyzésem van, és minden bizonyal És a gazdák kapcsán úgy tűnik, hogy itt hangsúlyozni kell és összpontosítani kell egy célzottabb nyújtást, annak érdekében, hogy ezek a gazdák bekapcsolódhassanak a mezőgazdasági tevékenységbe. Ez pozitív számunkra. Úgy tűnik, hogy a pontosság, a pontos célmeghatározás hiányzik annak kapcsán, hogy eh, milyen alapon zárják ki az aktív gazdákat adott esetben a közvetlen kifizetésekből, és a számbevőszék is folyamatosan vizsgálta ezt a témát. Ami pedig a többi politikai eszközt illet, itt is nagyon fontos egyensúlyt teremteni az egyszerűsítés, illetve a célok megvalósítása között. Hogyha megnézzük a clearinget, akkor itt a zöld kifizetéseknél eh, nem valósul meg eh, az önkéntes alap, erre javaslatot tesz a jelentéstevő, és ezzel egy időben vizsgálja a szankciók szintjén, amelyek a greening kifizetésekre korlátozódnának, és önkéntes alapra helyezni ezt a típusú kifizetést, és a gazdáknak nyitva hagyná lehetőséget, hogy a 30%-os kifizetés mellett tegyék le a voksukat a greening kifizetéseknél. Ez egy olyan eszköz, amelynél annak érdekében a környezetvédelmi célok érvényesüljenek, fontos, hogy ezek a mezőgazdasági célokkal együtt járjanak kéz a kézben, és fontos, hogy ez ne önkéntes alapon legyen, hanem kötelező érvényű megvalósulás történjék. Fontos, hogy minél több gazda kerüljön bele ebbe a körbe, és maximalizáljuk a környezetvédelmi szempontokat is, Fontos, hogy a három kötelezettség, amely kapcsolódik a greeninghez, szintén érvényre jusson. És hogyha megnézzük a többi támogatást, nyújtást, például azt a kérdést, hogy bevezessünk-e egy csökkentést a keppingnél, hiszen ez a kifizetések szintjéhez kötött, úgy érezzük, hogy itt nagyon fontos egy célzottabb megközelítése a kedvezményezetteknek, hogyha itt nincs egy korlát a cappingnél, akkor megint csak abban a hibába esünk, hogy a mi kifizetéseinket a nagy gazdákra összpontosítjuk. Nekik pedig kevésbé van szükségük a kifizetésre, mint a kisebb gazdáknak, pont az ellenkezője kell, hogy érvényben legyen. Azokra kell összpontosítanunk, akiknek jobban szükségük van ezekre a kifizetésekre, hiszen a piaci feltételek nem teszik ezt számukra amúgy lehetővé. Ami a fiatal gazdák körét illeti kis gazdákat, úgy érezzük, hogy a kötelező érvényű jellege ezeknek a kereteknek lehetőséget biztosít a gazdák számára arra, hogy bekerüljenek ebbe a rendszerbe, és a kötelező érvényű bevezetés az egyetlen módja annak, hogy egy kiegyensúlyozottabb politikát tudjunk megvalósítani, egy olyan politikát, amely inkább azokat célozza meg, akik leginkább rá vannak erre szorulva. Elnök úr, itt megállnék, és természetesen nyitott vagyok a kérdéseikre. Köszönjük szépen a bizottságnak ezt a részletes magyarázatot, nagyon pontos bevezetőt hallottunk, van-e hozzászólás? Holmájer asszony és sok feljegyzést készített, és a titkárság is csütörtök 12 óra ezen a héten a módosítók benyújtásának határideje, és szeptember 17-én fogunk szavazni. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, ezzel ezt a pontot szintén lezártuk, és áttérünk a 13-as pontra. Mulder úr véleménye a téma, sajnos ő nem tud részt venni a mai ülésen, de szerencsénk van, mivel a, az illetékes szakbizottság, a költségvetési szakbizottság október 11-én és 12-én fog csak szavazni majd a saját jelentéséről. Ez azt jelenti, hogy a mi véleményünket szeptember 17-18-ára tehetjük át, és ezzel szeptember 13-a módosítók mentessenek határideje. Nekem nem szerepel más a listámon, nem tudom, hogy önnek van-e van még mondani velük, ezzel lezárom a mai ülés. A következő ülésre szeptember 17-18-án kerül sor. Köszönöm a tolmácsok munkáját, és ezzel megajándékozzuk őket a délelőtt fennmaradó részével. Mindenkinek eh, jó nyaralást kívánok, és